Tudom, hogy az Európai Parlament egyetért velünk, ugyanúgy aggódik, és köszönöm szépen, elnök úr. Thank you, Madame Daman. Én pedig önnek köszönöm, Damanaki asszony. Az Iránnal kapcsolatos vitát lezárom. A következő napirani pontunk befejezése után szavazunk erről, a következő napirani pontunk pedig Egyiptom lesz, mégpedig Elah Abdel Fatah blogger esete és Kaminski úr nyilatkozatával kezdjük. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Nagy reménységgel tekintettünk arra, ami Egyiptomban történt. Üdvözöltük ezt, ami történt tavasszal. Egyiptom nagyon fontos a világ, illetve a térség szempontjából. 70 millió lakosú államról van szó, nagy jelentőségű kultúrával bíró ország, amely nagyon jelentős az arab világ szempontjából is. Ezért számítottunk arra, hogy Egyiptom példája lesz a pozitív demokratikus változásnak, és mint egy arab térségbeli ország reménykedtünk abban, hogy Egyiptom példája lesz a modernségnek, illetve a demokratikus államnak az iszlám világon belül. Szeretnénk azt mondani, hogy az arab és iszlám országok osztoznak a demokratikus értékekben, azokban, amiket mi is Európában nagyra tartunk. Sajnálatos módon azonban egyre több jel mutat arra, hogy ami ma Egyiptomban történik, az nem igazán ad okot bizakodásra. Számos esetről hallhatunk, amikor megsérték az emberi okat, mint ahogy Beszéltünk már a kopt keresztények jogainak megsértéséről Egyiptomban. Rendszeresen megsérték jogaikat, és azt is láthatjuk, hogy most pedig gondokodnak a szólásszabadsággal is. Egyértelmű jelzést kell küldenünk Egyiptom kormányának és népének, hogy üdvözöljük az ott tapasztalható változásokat, de szeretnénk, hogyha ezek pozitív lennének, és nem pedig nem pedig negatívak. Köszönöm, és Paska úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. Az a tény, hogy Mubarak elhagyta az Egyiptom vezetését, az megnyitotta az utat az átmeneti kormány kialakításához. Békés demonstrációkat tartottak a kopt keresztények a jogaik érdekében, viszont 25 embert ennek során megöltek, és több mint 200-an megsérültek. Ez már azt mutatja, hogy az átmeneti kormány arányt vesztett, amikor a módszerek alkalmazását, ami a módszerek alkalmazását illeti. A bloggerek zaklatása, mint például Ala Abdel Fattah vagy Michael Abi zaklatása, illetve azt, hogy több, több ezer állampolgárt állított a katonai bíróság elé, ez azt jelenti, hogy az átmeneti kormány autoritér eszközöket alkalmaz. Az egyiptomi katonai bíróság nem tartja tiszteletben a Nemzetközi Emberi Jogi Egyezmény tízes cikkét. Mindenképpen nyomást kell gyakoroljunk arra, hogy töljenek vissza, térjenek vissza a civilizált módszerekhez. Beesélhet a meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Sokan üdvözöltük az arab tavaszt, de a forradalom nem mindenütt ugyanúgy alakul ki. A tunéziaiak most egy demokratikus keretben hozzák létre az alkotmányozó nemzetgyűlésüket, és úgy tűnik, hogy a demokratikus folyamat elindult. És sajnálatos módon ez az egyetlen ország, ahol optimisták lettünk Tunéziában, Líbiában, a sarját vissza akarják állítani, Szíriában minden nap meggyilkolnak nőket, férfiakat Egyiptomban, csak aggódni tudunk. Több mint 12 ezer civil polgári szemét állított a bíróság elé október 30-án Ale Abdel Fattah blog, blogger uh, Maya Kensassát hasonló sorsra jutott. Ez a két férfi nem akart együttműködni a katonai bíróságokkal. Ők az egyiptomi és polgári igazságosság képviselői. Még mindig vannak áldozatok, akik bírálják a rezsimet és a katonákat. Nincsen szólásszabadság, igazságos eljáráshoz való joguk. Az egyiptomi választások előtt tíz nappal erős üzenetet kell megfogalmaznunk az egyiptomi hatóságok számára, hogy valóban minden állampolgár jogát érvényesíthesse. Köszönöm szépen, Vigenin úr. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, elnök úr! Ma konkrét példákat nézünk, ugye megnézzük Szanát úr, illetve Szanát úr, illetve Abdel Fattah blogger ügyét. Mind a két embert mielőbb ki kell szabadítani. De a két blogger helyzete Egyiptom helyzetéről sokat elárul. Arról hallottunk, hogy emberi aktivistákat, több mint 12 ezer embert kell, tehát embert által a bíróság elé. Márciustól mostanáig. Még mindig a statáriális állapotok uralkodnak katonai bíróságok elé állítják az embereket. Nem tudjuk pontosan, hogy mi történt Kairóban, amikor 25 embert megöltek az egyiptomi hatóságok. Az egyiptomi hatóságok nagyon sokat köszönhetnek a saját embereknek és nekünk, akik Egyiptom jobb jövőjében bíznak. Saját történelemből tudjuk, hogy a demokrácia az vezető út bonyolult, összetett és hosszú, Mubarak utáni időszak egy nagy földrengéshez hasonlítható, amely új tektonikus feszültséget teremt, és lesznek majd utórezgések. De szeretnénk azt tudni, hogy az Egyiptom által választott út megtartható, fenntartható, és hogy Egyiptom továbbra is a demokráciához vezető úton fog haladni. Köszönöm a figyelmeket. Köszönöm szépen, ez Szája asszony. Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti... haluaa szépen. ...ja ihmisoikeuksia sekä sen oikeusvaltiokehitystä. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että nyt niin sanotun siirtymäajan aikana... Nagyon fontosnak tartom, hogy ebben az átmeneti időszakban a nemzetközi közösség ne tolerálja, hogy az emberi jogokat megsértsék Egyiptomban. Különösen azt szeretnénk ebben az állásfoglalásban kiemelni, hogy Ala Abdel Fatah blogszerző helyzete javuljon, mert az ő esetét egy katonai bíróság tárgyalja. Az események alakulása úgy volt, hogy egy békés demonstrációra került sor, amelyet a kopt keresztényeket érintő jogsértések ellen tartottak. Itt 25 ember halt meg, és ez a demonstráció, illetve a blogger részvétele ezen a demonstráción vezetett ahhoz, hogy katonai bíróság elé állították. Úgy gondoljuk, hogy a polgári ügyeket polgári bíróságoknak kell tárgyalni, és reméljük, hogy Egyiptomban betartják az emberi jogokat a jövőben. Madame Schalke. Schalke asszony. Thank you, President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Az egyetemok fiatalok idősek, nők, férfiak egyetemen felemelték szavukat, ők akartak meghatározni saját sorsukat. Lehetőséget akartak, nem akartak, korrupciót, emberi jogokat akartak. Mi mindenképpen támogatjuk ezt, és elfogadtuk azokat a döntéseket, amelyeket bizonyos EU-s tagállamok tettek a múltban. Viszont arra is készek vagyunk, hogy igazi partnerséget kínáljunk Egyiptom számára a jövőben ugyanakkor milyen fajta Egyiptomról van szó. Remélem, hogy egy új Egyiptomról beszélhetünk, de ha megnézzük azt, hogy hogyan ö, viselkedik a katonai erő, a akkor azt láthatjuk, hogy ugyanaz a helyzet, mint Mubarak idején aggódok. Több mint 12 ezer civilt fogtak perbe a katonai bíróság előtt a forradalom óta. Ennek véget kell vetni. Elnök úr, én egyetetek azon egyiptomiakkal, akik úgy gondolják, hogy a katonai bíróságnak nincsen legitimációjuk. Ugyanez vonatkozik az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának tizedik cikkére is. Alah Abdel blogger az egyik legutóbbi áldozatnak mindennek. Holnap lesz a születésnapja, amelyet egy fogdában fog ünnepelni. Ő ő olyan vádakkal kell szembenézni, amelyek voltak, és lemaradt gyermeke megszületéséről is. Reménykedtek abban, hogy egy új építőm fog megszületni, amely lehetőséget kínál majd az új generáció számára. Haled lesz fiának neve, azután a, a, a Haled Szerdán, akit meggyilkolt a, a rendőrség. az igazságtalanság folytatódik, mi pedig mindenképpen támogatnunk kell az új Egyiptomot. Ezt úgy kell kezdeni, hogy felhagynak a katonai bíróságok alkalmazásával, a lelkiismereti folyokat szabadon, szabadon engedik, és remélem, hogy ezt az állásfoglalást kivételesen arabra is lefordítják, és szeretnék arra sütani, hogy Ala Abdel Fatah úr nevének helyesírása nem helyes. Kérem, hogy ezt javítsák ki. Brandner asszony következik. Yeah, yeah. Egypt is at the brink of falling into old patterns. Egypt visszaesik a régi hibába, nem feltétlen új arcokkal. A november 28-i választása következnek, az állampolgár és emberi jogok veszélynek vannak kitéve jobban, mint a forradalom óta, 2011. március óta több mint 12 ezer embert állítottak állította a katonai bíróság elé. Bloggereket, mint Nabilt és Fatahot, nagyon van, bebörtönöztek embereket, van, akit megkínoztak. Mi az a, a polgári lakosság számára polgári tárgyalásokat szeretnénk, nem katonai bíróság elé kell őket állítani. Csak így lehet majd valódi választásokat levezetni. Az ENSZ és eh, Catherine Ashton üres szavakat ismétel, de igazából egyen, egyhangúan kellene támogatni az emberi jogokat. Október 28-án Ashton asszony egy levelet írt az Egyiptomnak, és eh, azt írta benne a levélben, hogy az egyiptomi hatóságok ne folytassák a katonai bíróság elé állítottak tárgyalását. Ennyit tett csak, ez elfogadhatat csak egy ítélt. Sákel kollégámmal együtt a fő képviselőasszonytól azt kértük, hogy vizsgálja felül ezt a kérdést, hiszen az Európai Parlament többször elítélte azt, elítélte azt, hogy Egyiptomban katonai bíróság elé állítják a polgári lakosokat. Az EU-nak nincsen más választása, nem szabad elhallgatunk csak azért, mert azt gondoljuk, hogy a békés megoldás jó. Az igazi stabilizáció akkor érhető el, ha valódi demokrácia lesz. Az egyiptomok büszkék lehetnek arra, amit elértek, támogatnunk kell őket, hogy valóban megvalósíthassák álmaikat. Köszönöm szépen. Köszönöm, Benten asszony. Most pedig a frakciók nevében szólnak hozzá, Makovei asszony a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Alla Abdel Fatah eh, blogger egyik annak a 12 ezer polgári lakosnak, akit a március óta katonai bíróság elé állítottak. Letartóztatták azután, hogy békés tüntetésben vett részt októberben. Ez egy olyan tüntetés volt, amelyre a hatóságokkal Mubarak rezsimét megdöntő pillanat óta a legkegyetlenebben jártak el. 300 ember megsérült. A bizottság és a tanács azt kell követelje az egyiptomi hatóságoktól, hogy hagyjanak fel a polgári lakosok katonai bíróság elé állásával, a politikai foglyokat ki kell szabadítani mielőbb, és nagyon fontos, hogy komolyan vizsgálják meg azt, hogy milyen erőszakot követtek el, azt követően, hogy a kopt keresztények békésen tüntettek. Mindenkinek oda kell figyelni arra, hogy az egyiptomi forradalom eleje valóban jól végződjön demokráciával. Köszönöm de Ödenberg asszony a Szociáldemokrata frakció nevében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Allah Abdel Fatah bebörtönzése kirívó példája annak, hogy ugyan sértik meg az emberi jogokat Mubarak hatalmának végeztével. Abdel Fatah nagyon fontos jelentéstevője volt annak, aki leírta azt, hogy mi is történt. Október 25-én idézte őt be a katonai ügyész, azzal vádolt, hogy kairói katonai központokat támadott, ő ellenezte azt, hogy a katonai bíróság elé állítsák, ezért börtönözték be. Esete nem egyedülálló, mert az átmeneti kormánynak eszközei vannak arra, hogy letartóztassa az emberi jogi aktivistákat, újságírókat, ügyvédeket. 12 ezer embert fogtak így perbe. Mi támogatjuk a jogállamiságot, illetve az emberi jogok megvédését, a szólásszabadságot, a vallásszabadságot, azonban ezeket a eh, jogokat az átmeneti kormánynak is eh, figyelembe kell tartani. A Tavares úr következik az adnak nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Ala Abdel Fatah olyan blogger, aki Egyiptomban működik, és akit már Mubarak rezsimjében is bebörtönöztek, mert a cenzúra rát megkerülő blogot működtetett. Azonnal ki kell jelentenünk, hogy eh, hogy egy másik blogger helyett folytatta annak blogjának továbbírását, mert hogy számüzetésbe kellett vonulnia ennek a bloggernek. Aztán a forradalom után visszatértek Egyiptomba, azonban a megfigyelésüket tovább folytatták az új hatalomnak a hatóságai is. Ezért Ala Abdel Fatah most már az új rezsime szemben is fellépett, bebörtönözték elítélték, előzetes letartóztatásba helyezték, katonai bíróság elé állították. Egy másik blogger pedig azért lépett föl, hogy megakadály, hogy hangoztassa nem helyes katonai bíróság elé állítani civileket. Vannak más ezrek is, akiknek az ügyét, civileknek az ügyét katonai bíróságok tárgyalták. Tá- támogatnunk kell ezeket a bloggereket, de mást is tehetünk emellett természetesen. Nem lehet, hogy mindig csak azt mondjuk, hogy egyetértünk a változásokkal, nem engedhetjük meg, hogy egy új mubarak kerüljön hatalomra. Túlságosan türelmesek voltunk az elmúlt időszakban, semmit sem tett tettünk. Természetesen eh, vannak itt ugye eh, vallási villongások, de hát ezek mögött is az egyiptomi katona, katonai eh, rezsimnek az újjáéledését sejthetjük. El kell érnünk, hogy garantálják a kisebbségeknek a jogait, és a jövőben csak akkor szabad az emberi jogi jogsértések esetén toleranciát mutatnunk, hogyha változás van. Frau Eston asszonynak ezt üzenetet kell elvinni Egyiptomba. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Elnök úr, hölgyeim és uraim, mi azt látjuk, hogy visszalépés történt Egyiptomban. Az emberi jogok helyzetét illetően Egyiptomban az álom, az arab tavasz álma, amelynek az emberi jogokat kellett volna megvalósítani, az emberi jogok tiszteletben tartását, úgy tűnik, hogy illúzió. Azok, akik figyelmeztettek minket pár hónappal ezelőtt arra, hogy nem elég a diktátort elmozdítani, meg kell nézni, ki van mögötte, milyen emberek veszik át tőle a hatalmat. Ezek az emberek, akik figyelmeztettek minket, úgy tűnik, hogy igazuk volt oly módon, itt volt ez az illúzió, a szabadság illúziója, most sajnos a szólásszabadság például egyáltalán nem valósul meg. Én is blogger vagyok, hát hét éve működtek egy bloggert, én az egyiptomon elítéltek mellett állok ki. Most pedig Mastáka úr a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, a lápelfata ügy egy kis példa arra, hogy mennyire um, ki vannak szolgáltatva az emberek. A sokat emlegetett arab tavasz ismeretlen, érdekek ismeretlen képviselőjét hozták hatalomra. És annyit tudunk, hogy ezek az új emberek elnyomják a másként gondolkodókat. Nem szabad azokat támogatni, akik ki vannak éhezve a hatalomra. Eléneklik a szép demokratikus dalokat, amiket várunk tőlük, szólamokat pontosabban hangoztatják. Az észak-afrikai és a közel-keleti problémák hosszú távú szociális problémák, és néha a volt gyarmatosítók örökségének köszönhető ez. Csak újabb problémák alakulnak ki. Amit ma látunk, az az, amit látunk az iraki háború előtt. Vak politikai konfrontáció Iránnal, ahelyett, hogy kompromisszumra törekvő politikát folytatnának. Háborúzás sokkal könnyebb és olcsóbb, mint a béke építése. Tényleg szükségünk van arra, hogy több millió ö, iraki menekült érkezzen? Erről feladata az emberi jogok támogatása, kulturált módon. Egyetértek azzal, hogy Törökország azt szeretné, ha gyorsan felépnének a szíriai eseményekkel kapcsolatban. Nem azt gondolom, hogy a a szemben jó az erőszak alkalmazása, a szíriai a szemben meg nem ez mondja Törökország. Ugyanazokat a mérceket kell alkalmazni mindenkinél. Most pedig Kelly úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyiptom egy nagyon vonzó ország, nagyon nemes és romantikus történelemmel. Azonban a mostani történések nem igazán megfelelőek. A kopt keresztények kell való bánásmód nem elfogadható. Jó magam is keresztény vagyok, illetve az LPP e tagja is vagyok, amely egy kereszténydemokrata párt is, és mindenképpen úgy érezzük, hogy többet kell tennünk a keresztények érdekében, és mindenki érdekében, akit vallási hovatartozása miatt üldöznek a világ, világszerte. Abda, Abdel Fattah ugye nagyon fontos, mindenképpen gratulálni kell bátorságához, bátorságához és ahhoz, hogy nem a katonai bíróság elé. Támogatnunk kell minden módon, ahogy csak lehet. Mindenképpen támogatni kell azt a mozgalmat is. Egyiptommal majd nem hajlandó együttműködni a katonai bírósággal, így talán sikerül a szabadság nevében, illetve az egyiptomiak nevében valóban előre mozdulni. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Kretu asszony. Domnule președinte, doamnă comisar, în E, e, biztos asszony, elnök úr, mindenki üdvözölte a változásokat az arab tavasz kapcsán. Szolidárisak voltunk azokkal, akik a demokráciáért, a szabadságért tüntettek Egyiptom fővárosában. De az egyiptomi változások e, nem mondhatok túl nagynak. A jelenleg a hatalmat gyakorlók erőszakot alkalmazva gyakorolják a hatalmat. Egyre nagyobb erőszakhullám alakul ki Egyiptomban, a kopt keresztényekkel szemben például. Az emberi jogi aktivisták azt mondják, hogy több mint 12 ezer polgári lakost állítottak hadbíróság elé Mubarak korszakát követően. Tehát ami ennek a demokratizálódási folyamatnak a hitelességét csökkenti. Nem akartam a jelentésben szereplő blogger, hogy hadbíróság elé állítsa, hiszen pártosnak nevezte ezt. Alá Abdel Fattah kiszabadítását követeljük, és azt, hogy igazságos tárgyalást rendezzenek egy polgári bíróság előtt. Ha megnézzük Egyiptomot, nagyon fontos, hogy ne alakuljon ki ez a helyzet, a visszaélés a helyzettel. Korhola asszony. Arvoisa puhemies, lokakuun alussa Kairossa Köszönöm szépen, elnök úr. Október elején Kajróban 25 ember halálával végződött egy tüntetés. Ez volt a kopt keresztények érdekében tartott egyik demonstrációnak az eredménye a katonai rezsim részéről. Egyiptomban idén már 12 ezer embert állítottak katonai bíróság elé, ahelyett, hogy polgári bíróság elé állították volna. Ala Abdel Fatah bloggert legutóbb letartóztatták, ez ad új aktualitást ennek az ügynek. Nem szabad elfogadnunk, hogy polgári bíróságok helyett katonai bíróságok ítélkezzenek mindannyiuknak az alapjoga kell, hogy legyen, hogy polgári eljárást kapjanak. Egyiptomban most egy fontos átmeneti időszak van a demokrácia irányába. A szociális eh, hálózatok, médiák fontos szerepet kaptak ebben, akár csak az arab tavaszban, így hát az ő szavuk iránymutató kell, hogy legyen. Egyiptomnak a demokrácia irányába kell fordulnia, ha már erre vállalt kötelezettséget, és mindenki támogatnunk kell, aki a demokráciát harcol az országban domnule președinte. szépen, Erről már többször szóltunk az előző plenes ülésen, beszéltünk az egyiptomi emberi jogi helyzetről, most ismét itt vagyunk. Az, emberi jogi, az ENSZ emberi jogi főbiztosa kiemelte ezt a problémát, azt mondván, hogy a szabadság, a szólásszabadság és szabadság csökkenése aggasztó. Én jó magam támogatom azokat, akik azt akarják, hogy azonnal szabadítsák ki eh, az egyetemi, flog, eh, egyetemi bloggert. Ez a blogger börtönben van. Abdel Fatah. Abdel Fatah. Egy hadbíróság fog majd ítélkezni, mert a biztonsági erők tevékenységét bírálta. Abdel Fattah 10 a börtön cellájából összegezte a helyzetet a következően. Nem gondoltam volna, hogy az egyiptomi voltam után is már börtönben vagyok, hiszen előtte már volt Mubarak idején, mint említettem. Azt hiszem, hogy a letartóztatások, az ilyen katonai bíróság elé állítás nem fogadható el. Ez nem, a hadbíróság nem fogadható el. Most pedig rátérünk a spontán felszólkó Zabozka asszony. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr, biztos asszony, Ala Abdel Fattah bloggert azzal vádolták, hogy a kat katonai erők ellen szóltott fel a demonstrációk során. Katonai bíróság elé állították, pedig nem is katona, és akik erőszakot alkalmaznak, azok továbbra is szabadok. Ismerjük ezt a helyzetet Szlovákiában, hiszen eh, 88-ban is Pozsonyban a kommunisták, a keresztények ellen is erőszakot alkalmaztok, azok ellen, akik jókat követeltek maguknak. Azt szeretnénk, hogyha az Európai Parlament minden keresztény nevében erős jelzést küldene az egyetem irányába. Tudni kell, Tudniuk kell, hogy Euró az Európai Unió komolyan veszi ezeket a jogokat. Ha nincsenek meg ezek a jogok, akkor nem létezhet a szabadság az országban. Köszönöm szépen, Repó úr! Köszönöm szépen. Elnök úr, a szociális médiák fontos szerepet játszottak az arab tavasz során, ugyanis ők juttatták el hozzánk az események alakulásával kapcsolatos, kapcsolatos aktuális híreket, és mutatták a nép hangulatát. Például Szíriából egyáltalán nem lennének híreink, hogyha nem lennének olyan emberek, akik a szociális médiákon keresztül híreket juttatnak el a külvilághoz a lezárt országból. Most Egyiptomban az átmenetnek egy döntő szakaszát éljük, nagy kihívásokkal kell szembenézni az új demokratikus országnak, hogyha Ala Abdel Fattah blogger és egy másik blogger börtönben van, akkor azt kell, követeljük, hogy nem szabad, hogy a szólásszabadságnak a képviselőit üldözzék és börtönbe, ra, ra, börtönbe vessék. Fontos, hogy ne büntessék a sajtószabadságot és a szólásszabadságot segítenünk kell az egyiptomi népnek, hogy békés eszközökkel harcolja ki a demokratikus jövőt. Köszönöm. Palcsakovszki úr, tessék. Köszönöm szépen. Elnök úr. Nagyon szomorúak vagyunk mind, hogy az egyiptomi tavasz követően elkezett az ősz, és az emberi jogok lábbal tibrása. De leginkább amiatt aggódom, hogy az egyiptomi hatóságok hogy járnak el a kopt keresztényekkel szemben. Nagyon kritikusan szemléljük magunkat, amikor, amikor állásfoglalásokat készítünk, más európai mm, felekezetekkel szembeni kisebb incidenseknél is igen, keményen reagálunk hát akkor azt hiszem a világon mindenütt, kivetképpen Egyiptomban külön figyelmet kell szentelnünk a keresztény kisebbségnek. Mert ahol nagyon is keményen üldözik a keresztény közösséget. Mi elítéljük az ilyen üldözést, és azt kell követelnünk Egyiptomtól, hogy határozottan lépjen fel a vallási felekezetek üldözésével kapcsolatban egy civilizált ország, ilyesmit nem fogadhat el. Köszönöm szépen. Karasz úr, kék kártyát vagy szót kér? Jó. Beszeszko asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha összehasonlítjuk az egyiptomi rendszert azzal a e, rendszerrel, amely nem veszi figyelembe az emberi jogokat, akkor azt mondhatnánk, hogy nem annyira szörnyű akkor Ala Abdel Fattah helyzete, de hát Egyiptom azt mondja, hogy demokratikus ország. Az a fontos, hogy az alapelveket tartsák tiszteletben minden helyzetben egy valódi demokráciában a polgári lakosokat, személyeket nem citálják bíróság elé. Van, aki azt gondolja, ez kis dolog, de nem egy ilyen probléma van. Ha ezt elfogadnánk, akkor súlyos dolgok alakulnak ki. Az egyiptomi katonai erőknek nagyon fontos szerepük volt a Mubaraki rezsim megdöntésében. Most elérkezett egy nagyon fontos pillanat, ahol figyelembe kell venni a demokrácia alapjait, a valódi demokrácia alapjait kell letenni. A kopt keresztényekkel szembeni erőszak nagyon fontos elem ebben a folyamatban, és le kell őket zárni. Gomes asszony. E sou porque vivo num país. Ahogy már elhangzott, itt van a bloggereknek az esete, akiket bebörtönöztek, mert egy olyan országban, ahol 1974 óta diktatúra és cenzúra van, ott felléptek a szólásszabadság. Font, fontos, hogy információs szabadság, tájékoztatási szabadság legyen egy olyan országban, amely éppen a demokráciára kíván áttérni, hogyha az egyiptomi hatóságok az alapvető szabadságjogokat nem tartják eh, tiszteletben, mint például e két blogger esetében, vagy más ezrek esetében, akik hat lettek állítva, akkor ez csak azt mutatja, hogy nem működik a demokratikus átmenet, és hogy Egyiptomban egy nagyon rossz korszak fog beköszönteni. Nagyon sok olyan ember van, aki a demokratikus átalakulás érdekében léptek fel, akik meghaltak az emberi alapvető jogokért, akik meghaltak Egyiptom terein, így hát nekik világos üzenetet kell küldenünk az európai intézmények és a főképviselő útján, hogy elfogadhatatlan, ami történik ebben a parlamentben, azt követeljük, hogy betartsák az alapvető emberi jogokat, az egyiptomi hatóságok, és engedjék szabadon a bloggereket. Schlitter is next. Schlitter úr a következő. Köszönöm szépen. Korábban 1973-ban demokratikus hullám sodort végig Európán. Az arab tavasz remélhetőleg nem lesz ugyanaz a következménye ennek a demokratikus átalakulási hullámnak, mint 1948-ban volt Európában. Úgy gondolom, hogy amit eddig látunk, a számunkra kudarc. Telje. Nem mindegy, hogy egy szabad, demokratikus hatalom vagy katonai hatalom alakul ki. Úgy gondolom, hogy a szabad ha- demokratikus hatalmat kell támogatnunk megfelelő bírókkal, és megfelelő civil társadalommal. Hogyha ezt támogatjuk, akkor tudunk megfelelően segíteni az ott élőknek, és reméljük, hogy így nem fogják ugyanazt a sikertelenséget átélni, mint mi 1948-ban. Parámba úr, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ez évben már harmadjára beszélünk Egyiptomról, és minden egyes alkalommal annak kapcsán, hogy megsértik az emberi jogokat, és üldözik a keresztényeket. Most egy bloggerről beszélünk, aki az egyetemi hatóságokat kritizálta, és protestált az erőszak alkalmazása miatt a katonaság részéről. Az egyiptomi alkotmány a lelkismereti szabadságot vallási szabadságot biztosít, viszont a hatóságok úgy járnak el, mintha ez a jog nem is működne. Újságírókat, bloggereket, olyan szervezetek képviselőit fogják perbe, akik embereket támogatnak, keresztényeket is üldözik. Egyiptom támogatást kap a szomszédsági politikából, tehát fel kell szólítanunk egyetemot arra, hogyha támogatást szeretne tőlünk kapni, akkor meg kell felelni az emberi jogok tiszteletbe tartásának, nekünk pedig nyomást kell gyakorolnunk Egyiptomra ennek tekintetében. Jár úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyiptom fontos politikai tényező a térségben, tehát egy stabil, demokratikus állam az egész régiót stabilizálná. Minden egyes országnak maga kell, hogy megválaszta az utat a demokrácia irányába, ez így helyesen is van, de vannak megoszthatatlan, vitathatatlan értékek, a vallási szabadság, a jogállamiság, a gyülekezési szabadság és a szólásszabadság. Ezek vitathatatlanok, és ezek fölött nem eh, törhetünk pálcán, hogyha jogellenesen záralnak be embereket, például Al Abdel Fatahot, akkor ez egy akkor ez egy rossz jelzés, ami azt mutatja, hogy nem veszi komolyan Egyiptom a demokráciát. Éppen ezért támogatom az állásfoglalási indítványt, és azt kérem, hogy az Európai Bizottság hathatósan lépjen fel annak érdekében, hogy Egyiptom ne csak szóban, hanem a tények, a tettek útján is támogassa a demokratikus átalakulást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kárász úrja végső szó ebben a körben. Möchte Sie csak arra szeretném tájékoztatni önöket, hogy néhány perc múlva Beirutba fogok utazni egy tárgyalásra, utána pedig Egyiptomba, ahol pontosan ezekről a kérdésekről fogok szót ejteni a tárgyalásaim alapját az állásfoglalási indítvány és az itteni hozzászólások fogják képezni, ez természetesen egy magától értetődő dolog. Az a helyzet alakul ki, hogy az arab tavasz ugyan sikeres volt, de azon mert demokratikus tavasz még nem érkezett el a vallásszabadsága kapcsolatos, az emberi jogokkal kapcsolatos vita, és egy megfelelő alkotmány nélkül nem tudunk bátrabban lépni a jövő irányába. Éppen ezért köszönöm önöknek ezt az állásfoglalást. Ez egy fontos útra való a számomra, a térségbe utazva, és csak azt szeretném elmondani, hogy az emberi jogi karta kell, hogy minden hivatalnoknak a cselekvése alapját képezze, teljesen mindegy, hol működik Európában, és számunkra is ez kell, hogy a demokrácia és a jogállamiság iránytűje legyen. Köszönöm szépen, most pedig itt az ideje annak, hogy meghallgassuk Damanaki biztos asszonyt. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Tisztelt parlamenti képviselők, az demokratikus jogok, az emberi jogok tiszteletben tartása fontos elemét képezi az Európai Unió és szomszédai közötti kapcsolatnak. A társadalmi szerződés kettes cikke az EU, illetve Egyiptom között kimondja azt, hogy a két fél közötti kapcsolatot a demokratikus elvek, illetve az emberi, ez alapvető jogok tiszteletben tartására kell helyezni. Ebbe beletartozik természetesen a vallásszabadság, vagy a lelkismeti szabadság, a, a szólásszabadság, a gyülekezés szabadság, illetve e, a gondolati szabadság. A bizottság nevében szeretném hangsúlyozni azt, hogy a, a szükséghelyzet és a bevezetése, ennek teljesztése a következő választásokig eléggé aggasztó. Ami a szólásszabadságot illeti, a megfelelőképpen működő polgári igazságszolgáltatás, illetve a nemzetközi standard igazságszolgáltatás nagyon fontos. Biztosítani kell azt, hogy a polgári rend legitim legyen, meg kell felelni a nemzetközi eszközöknek is, azon ez nem akadályozhatja mindazt, ami január 20-én történt, és nem akadályozhatja azt, hogy az Egyiptomban demokratikus választások legyenek. Sajnálatos módon az Európai Unió választási megfigyelői ezeket a megfigyelőket elutasították az egyéb, eh, egyiptomiak, attól tartottak, hogy beavatkoznak ezek a megfigyelők egyiptom belső ügyeibe. Mindezek mellett az Európai Unió mégiscsak nyújt majd választási segítséget azáltal, hogy kiképez választási megfigyelőket, illetve a legmagasabb választási bizottságban eh, nak is segítséget nyújt. Meg kell szüntetni a szükség állapotot a lehető leghamarabb. Ez a főképviselő, illetve az Európai Bizottság véleménye is. A szükségállapot értelmében a letartóztatás, illetve fogadtartás per nélkül is lehetséges. Ez történt az említett blogger esetében is, akit erőszakra való buzdással vádolnak, és azzal, hogy katonai személyeket támadott meg október 9-én ebben az évben. A katonai befogása a civileknek kizárja a polgári peres eljárás, azos módon az az ígéret, amit szeptember 15-én adott a fegyveres erők legfelsőbb tanácsa, és azt, hogy nem fogják a polgári személyeket katonai bíróság elé állítani, ez nem valósult meg. Továbbra is aggályok merülnek fel a állapot, illetve a polgári személyek katonai bíróság elé állítása miatt, ahogy ezt láthattuk El Abdel Fattah és Michael Abel Szened esetében is. Ebben a kontextusban az Európai Unió komoly aggályokat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan folytatódhatnak ezek a katonai perek. Elnök, köszönöm szépen Damanaki asszonynak, lezárjuk az Egyiptomról, illetve Al Abdel Fatah blogger egyőre szóló vitánkat, és rá is térhetünk azonnal a szavazásra. Először is a hat állásolás indítványra szavazunk Iránról az emberi jogok megsértéséről Iránban.